Elnök úr, ebből az alkalomból szeretném hivatalosan kérni öntől, hogy Lady Ashton jöjjön el a parlament tanácskozó termébe, és mondja el, hogy mit tett, vagy mit kíván tenni a keresztények érdekében a világon. Szeretnénk, hogyha jelentést terjesztene elénk azért, hogy a parlament ezt részletesen meg tudja vitatni erről a vitáról szerdán, vagyis erről a pontról szerdán délután három órakor hivatalos vitát fogunk folytatni. Ügyrendi megjegyzés? Parancsoljon. Köszönöm a szót. Ami a 173-as cikket illeti. Szeretném megemlíteni önnek, elnök úr, hogy az Európai Parlament harmadik plenáris ülése ez, amikor nem kaptunk időt arra, hogy a tanácsnak kérdéseket tegyünk fel. Ez a parlament joga és a képviselők joga, hogy a tanácsnak föltegyünk kérdéseket. Elnök, köszönöm, igen, erről ez a Lisszaboni szerződésre vonatkozik, és a tanács és a parlament közötti új kapcsolatokra. Most kétkamarás parlamentünk van, ezt mondhatom az Európai Unióban, vagyis a parlament és a tanács egyelő partnerek, a kapcsolatok megváltoztak, de kérem, hogy most erről ne beszéljünk, mert a közeljövőben mindezt tisztázni fogjuk. Ügyrendi kérdés, parancsoljon. Egy dolgot aggodalmasnak tartok, mégpedig azt, hogy az esetleges jövőbeni változtatásokra való tekintettel egyszerűen mindenféle alap nélkül egy parlamenti jogot, azaz a kérdések óráját egyszerűen kiveszik a napirendről. Amint ön is mondta, döntés még nem született meg, és éppen ezért a kérdések óráját meg kellene tartani mindaddig, amíg nem született döntés, nem pedig egyszerűen már a döntést úgymond előrevetítve a döntésnek eleget tenni, miközben a döntés még meg sem született. Kimondom őszintén, ezt helytelennek tartom, hiszen a bővítési politikával és a külpolitikával kapcsolatosan a tanács nem egy másik kamara, hanem egy másik Európai Uniós szerv, amelyet nekünk a parlamentnek ellenőriznie kell. Köszönöm szépen Köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Szeretném megnyugtatni önt, hogy a következő elnökök értekezletén, amikor a napirendeket elfogadjuk, vagyis következő csütörtökön fel fogom vetni ezt a kérdést, és megnézzük, hogy hogyan alakul ez a jövőben. Az elnökök értekezlete felelős a napirend összeállításáért, és csütörtökön tárgyalni fogunk erről a kérdésről. Most pedig szeretnék visszatérni egy másik ügyrendi kérdésre. Hétfőn a zöldek a le frakciója azt kérte, hogy legyen vita Tunéziáról, a tunéziai helyzetről, és legyen egy állásfoglalás. Most ez a javaslat született, és ha jól tudom, a előterjeszteni Kón Bendit úr kívánja ezt a kérést. Tudják, hogy felgyorsultak az események Tunéziában. Örülhetünk annak, hogy Ben Ali úr elhagyta az országot, és most a helyzet a következő hetekben igen feszült lesz Tunéziában. Úgy gondolom, hogy ennek a parlamentnek egy rövid állásfoglalásban pontos dolgokat kell, hogy kérjen, kell kérnie a bizottságtól és a tanástól. Hat vagy nyolc hét múlva lesz választás ott, és nem szabad februárig várnunk. Nekünk, az Európai Uniónak most kell lépnünk, és a cselekvésünk alapja legyen egy állásfoglalás, és erről szavazzunk csütörtökön délben figyelembe véve a helyzetet, szerintem ez a gyülekezet nagy lelkesedéssel fog állásfoglalást megszavazni Tunéziáról. Köszönöm. Köszönöm a frakció elnöknek. Szeretném megkérdezni, hogy ki szeretne az indítvány mellett szólni. Ki van a kérés mellett? Igen. Öné a szó. 321-es szám. Nem? Ki kíván a kérés ellen szólni? Parancsoljon. Elnök úr, szerintem az állásfoglalás nem fogja megváltoztatni a helyzetet Tunéziában, ezért ellenzem. Elnök, most pedig szavazzunk. Ki támogatja ezt a kérést? Kérem, hogy emeljék fel a kezüket. Ki támogatja a kérést? Köszönöm. Ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodás? Elutasították ezt a kérést. Rendben, akkor ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Mint láthatják, a kérést elutasították. Köszönöm. Következő változás csütörtökre vonatkozik. Vita a 122-es szabályról a az Európai Egységes Baloldal, északi zöld baloldal azt kérte, hogy a Brazíliával kapcsolatos vita keretében Cesare Battisti kiadását vegyük le a napirendről. Tavares úrnak adom meg a szót, terjesz elő ezt a kérést. Köszönöm, elnök úr. Néhány kollega kezdeményezte, hogy tegyük a napirendre azt, hogy Brazília visszautasította Cesare Battisti kiadatását Olaszországnak. Ez nem emberi jogi kérdés, nem sürgős kérdés, és még csak nem is a jogállamiság megsértésének kérése. Ez olyan szörnyű pillanatban érkezne, amikor Brazíliában a legszörnyebb természeti katasztrofa következett be történetében. Batiszti a brazil legfelsőbb bíróság döntésére vár, ez a déli féltekének eh, a bírósága, és nem várható az, hogy független döntés születik. Rokon szememet nyilvánítom a családnak, de én most nem a balt vagy a jobb oldalt kívánom támogatni, de inkább Szudán, egy szudáni, egy indonéz vagy palesztin személyiséget kellene támogatnunk. Nem látok hivatalos okot arra, hogy hivatalos vitát tartsunk olyan vitát, mint amit mondjuk olyan személyeknek tartunk fel, mint Mugabe. Köszönöm, kollega, mondja az elnök. Ki kíván mellette szólni, a kérés mellett szólni? Úgy látom, hogy senki nem. Ki kíván a kérés ellen szólni? Mauro úr. ellene. Köszönöm, elnök úr. Frakcióm nevében és az egész parlament nevében szeretném eh, erőteljesen kijelenteni azt, hogy mi nagyon is közel érezzük magunkat a brazil nép mellett. Tudjuk, hogy milyen áradások voltak az elmúlt napokban. Több száz ember eh, hunyt el, szolidárisak vagyunk a családokkal. De a szerzők nevében, az egész parlament nevében szeretném elmondani, hogy szeretnénk megvitatni ezt a kérdést, mert a az összes jogorvoslatot még nem merítették ki. Cesare Battisti kérését az Európai Parlamentnek kell megvizsgálnia, és a nemzetközi körökben hallatni kell hangunkat. Köszönöm. 652-es számú küldöttnek adom át a szót, aki mellette kíván szólni. Támogatom Tavares úr kérését, mivel nem sürgős dologról van szó, Batiszté úr börtönben van, nem fog eltűnni. És nem kellene beleavatkoznunk egyéni ügyekbe, olyan emberek ügyébe, akiket még bíróság elé kell állítani. Önök, kollégák, akkor szavazni fogunk. Ki van mellette, a kérés mellett, amelyet a zöldek frakciója terjesztett elő, zöldek alá, Cézare Batiszti ügyét vegyük le a Tehát ki van ellene? Köszönöm, tartózkodás. A kérést elutasítottuk. Proszę Państwa, ustaliliśmy w ten sposób porządek obrad. Przechodzimy do punktu numer... Most akkor rátérünk a napirendünk első pontjára, az Európai Parlament elnökének közleményei között a tunéziai helyzetről fogok szólni. utána pedig meghallgatjuk az Európai Bizottságot és az egyes frakciók vezetőit is. Hölgyeim és uraim,